évvel kezdődően az Európai Parlament képviselőjébe választottuk, és hogyha ezen valakinek ellenvetése van, akkor ezt az Európai Parlament intézményeinek közölheti. A következő napi rendi pontunk akkor szóbeli azt igénylő kérdése a kettelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméről szól a téma, és kék kártyás kérdést elektronikusan és, és kártyafeltartással is fel lehet tenni. Először Polcsák kolléga, jelentéstevő kolléga felszólásával kezdjük. Tessék, uram, megadom a szót. Ja, musím. Takže děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já věř... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót. Nagyon reméltem, remélem, hogy az előző napirendi ponthoz képest sokkal nagyobb lesz az egyetértés erről. A bizottság és tanács felé intézet szóbeli kérdésről van szó, az Európai Unión belüli kerés, kereskedés, az kettődés ből tartott állatokkal. Renáte Szommer képviselőasszony kezdte meg az előző ciklusban az ezzel, ö, fog, ezzel erről szóló munkát, és egyébként már több állásfoglalási indítványt el is foglaltunk. De úgy látszik, hogy nem elég a szövegek elfogadása, ké, cselekvésre is van szükség, erre fordítom a tagállamok, erre szólítom fel a tagállamokat és a bizottságot is, ugyanis nagyon gyors, nagyon hatékony reagálásra van szükség közösség. Nyilván mindannyian szeretjük az állatainkat, és foglalkoztat minket a helyzetük, már pedig itt állatok, mm, e, e, emberek milliói vannak érintve abban a helyzetben, ahol az állatokat gyakorlatilag csempészik, és emiatt az állatok rengeteget szenvednek. Ezek a csempészek hatalmas hasznot húznak ebből az üzletből, az illegális fegyverkereskedelem és kábítószerkereskedelem után ez a harmadik legjövedelmezőbb illegális kereskedelem. Tudjuk, hogy vannak ezek a gyárak, illetve macskagyárak, ahol rettenetes körülmények között szaporítják az állatokat hatalmas nagy haszon reményében. A fogyasztókat pedig félre, félrevezetik, hiszen a megvásárolt állat elő ő történetéről, illetve életkörülményeiről semmit nem tudnak. Sokszor okirathamisítás útján ö, félrevezetik őket, illegális hátsó udvarokban folytatott tenyésztésről van szó, és az embereket arra csábítják családmódon, hogy megvegyék ezeket a kis kutyákat és cicákat, hiszen nagyon sok ember úgy gondolja, hogy minél gyorsabban sikerül, minél alacsonyabb áron sikerül egy kölyköt szerezni, annál jobb paradox módon ez abban a helyzetben történik meg, miközben az állatmenhelyek tele vannak nagyon jó minőségű állatokkal, kölykökkel. És már akkor is, hogyha a, egyre szigorodnak a szabályok, az illegális tenyésztők mindig találnak kibújó, kibúvót, és rengeteg ilyen kölyök szenved az Európai Unióban. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, ott azt látjuk, hogy olyan járványok terjedtek el, amelyek az antibiotikum rezisztencia miatt kezelhetetlenek. Nagyon veszélyesek ezért e, e, többek között, és egyébként 30 olyan fertőzés terjedt már el, 30 olyan ember van, akire állatokról terjedt át a fertőzés. Tehát a kettelésből tartott állatok ilyen, ilyetén helyzete a traumatizált állatok, beteg állatok ilyen helyzete a fogyasztók érdekében is áll, hogy változzon. Többek között online hirdetési kampányokat kellene indítani annak érdekében, hogy a félrevezető hirdetések ellen óvjuk a állampolgárokat, illetve hogy ellenőrizzük, szabályozzuk a kereskedelmüket. Etikus módon kell bánni az állatokkal, nagyon nagy hiányosságok vannak ezen a téren, és ezért van szükség európai megoldásra, hiszen határokon átnyúló problémáról van szó. Ezért szeretnénk elérni, hogy európai szintű regisztráció történjen, és hogy harmonizáljuk a különböző nyilvántartási rendszereket az európai államokon belül, és lehetőleg figyeljünk oda a kóborállatokra is. Amikor az illegális tenyésztők szállítják ezeket az állatokat, sok ezer kölyök kutya és kis cica szenved a szállítás során, ennek véget kell vetnünk, megfelelő hatékony ellenőrzésre van szükség. Sajnos jelenleg ezek az ellenőrzések nem megfelelőek, és még sajnálatosabb módon nagyon sokszor állatorvosok is közreműködnek ebben, és ezért aztán mindez a hivatalosan, legálisan működő tenyésztők kárára is válik. Köszönöm szépen minden kollégámnak a nagyon sok fontos, jó, értékes javaslatot. Remélem, hogy megfelelő, alapvető javulást fogunk tudni elérni ebben az ügyben. Kérem a bizottságot és a tagállamokat is, hogy külön figyelmet fordítsanak erre a helyzetre, és védjék meg azokat, akik saját magukat nem tudják védeni. Köszönöm szépen. Elnök úr, asszony. Prüncsák asszony kapja megint meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, képviselők! Az elmúlt években a kisállatok illegális kereskedelme egyre nagyobb kihívás jelent a tagállamoknak és a kompetens hatóságoknak, illetékes hatóságoknak. Persze a polgárok számára is problémás ez, kihasználják a rendelkezésre álló rendszereket, és fokozzák az ezen tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat. Tudjuk, hogy eh, negatív hatása eh, vannak ezek az eljárások nem csak a eh, fogyasztóvédelemre, hanem az állatjólétre is, a közegészségügyre is. Ezért a kisállatok illegális kereskedelme teljes mértékben homlokterünkbe tartozó kérdés kell, hogy legyen. 17 tagállam vett részt nemrégében egy EU szintű kutatásban az a kapcsolatban, hogy online milyen kutya kereskedelem folyik, nagyon gyakran azt láttuk, hogy a felkínált, eladásra felkínált kutyák esetében nem voltak rendben a körülmények, a kutyák, macskák kifejezetten központi kérdés jelentenek a tagállamok között szállított, vagy az Európai Unióba behozott importállatokról van szó, ugye, amelyek esetében az állategészségügyi ellenőrzésekre van szükség, és meg kell akadályozni a az illegális kereskedelmet. A, megfelelő, a szabályok megfelelő betartása alapvető fontosságú, ez nem csak a bizottság, hanem a tagállamok felelőssége is és emlékeztetnék, hogy az új állatjóléti, állategészségügyi rendeletek kapcsán a tagállami főorvosok többször megvitatták, hogy hogy lehet küzdeni az illegális kisállatkereskedelem ellen. Továbbra is szoros együttműködéssel van szó, többek között a tagállamok között is, az összes illetékes hatóság között. Úgy gondoljuk, hogy ezek a viták együttműködés, ezek az egyeztetések tovább fognak folyni azon keretek között, amelyeket a bizottság létrehozott, illetve eh, az állatjóléti EU platform keretein belül is. Végül szeretnék figy- emlékeztetni mindenkit arra, hogy a tanács nemrégi végkövetkeztetéseiben az állatjóléti kérdések alapján eh, kapcsán eh, elkötelezte magát amellett, hogy a meglévő állatjóléti törvényeket, rendelkezéseket sokkal jobban, pontosabban be kell tartani jövőben, és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Köszönjük a figyelmüket. Köszönöm szépen. A bizottság következik. Kiriák idész asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Ez egy olyan téma, amely a szívemhez közel áll és mi is, csak úgy, mint a parlament, meg akarjuk ezt a jogellenes kereskedelmet akadályozni. De abból kell kiindulnunk, hogy az állatok jólétével kapcsolatos kérdéseket leginkább a tagállamok szabályozzák. A kutyák és macskák vonatkozatásában kizárólagos hatáskörük van, azok azonosításával, regisztrálásával, szállításával és tartásával kapcsolatban a tagállamok hozzák a szabályokat. Az EU szabályok a határon átnyúló kereskedelemre vonatkoznak kereskedelmi és nem kereskedelmi szállításra, e, illetve az EU-ból kívül, e EU kívülről érkező állatokra érvényesek. Ezek leginkább állategészségügyi jellegű intézkedések, és leginkább a betegségek, főleg a vezettség megakadályozására szolgálnak. Arról szólnak, hogy e, azonosított és beoltott állatokat lehessen csak utaztatni. Éppen ezért itt eh, a problémák abból fakadnak, hogy a jogszabályokat eh, nem tartják be kellőképpen a tagállamok, e- erre jobban oda kell figyelni. Az elmúlt években próbáltuk erősíteni a jogi keretet, és e, segíteni a tagállamokat az illegális kereskedelem elleni fellépésben. Az új állategészségügyi jogszabály, amely 2021-ben lép hatályba, fontos változásokat e, hoz majd. Mégpedig regisztrálni kell az összes tenyésztő helyet, illetve minden szállító céget, és regisztrálni kell azokat a helyeket is, ahonnan a szállítás történik. Ezek az intézkedések jobban fogják szabályozni az állatkereskedelmet, és úgy gondoljuk, hogy alkalmasak az illegális kereskedelem elleni fellépésre is. Ugyanakkor ezeket a szabályokat is megfelelően kell majd betartani és kikényszeríteni, ezért a tagállamokban számos fellépést hajtottunk végre először is egy ellenőrző fellépést a nem biztonságos kutyakereskedelemmel kapcsolatban. Itt például a csalás elleni fellépésről, illetve az online piac jobb ellenőrzéséről részéről van szó, a másik pedig egy önkéntes kezdeményezés, amely az EU állatjóléti platform keretében eh, zajlik. Ez arról szól, hogy minden érdekeltnek útmutatást nyújtunk annak érdekében, hogy jobb legyen az egészségi állapota a háziállatoknak, illetve egyéb kedvelésből tartott állatoknak. Eh, Emellett a biztonságosabb élelmiszer kezdeményezésen belül is eh, odafigyelünk külön az állat eh, élelmiszerre is. Eh, az egyik probléma az adatbázisok nem összekötöttsége. Azt gondolom, hogy ez egy arányossági kérdés, és nem léphető meg a harmonizáció addig, amíg a hozzáadott érték bebizonyításra nem kerül, de mindenképpen továbbra is kapcsolatban maradunk a tagállamokkal annak érdekében, hogy az illegális kereskedelemnek véget vessünk. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Az első körben a frakciók nevében felszólalók sora következik, először az EPP nevében Mázsilisz kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első világháború alatt Svejk, a katona, elindított egy vállalkozást, kutyákkal kereskedett. Most ez moderné vált, és online vásárolnak kutyákat, de az ezzel kapcsolatos lehetőséges kockázatokra nem figyelünk oda. Nagyon nagy probléma ez, nagyon sok példát lehetne hozni például a zónózis megjelenésére is, ahogy például a koronavírus is az. Az állatok illegális kereskedelme ezen kívül még a veszettség elterjedését is fokozza. Tudjuk, hogy Hollandiában is például felütötte a fejét a veszettség. Egy másik fenyegetés, az a szállítás közben nem megfelelő körülmények úgy szállítják az állatokat, az élő állatokat, mint azok csak termékek, áruk lennének. Tehát az állatvédelemről, az állatjólétről és a fogyasztóvédelemről is kell beszélnünk. Az Európai Uniónak reagálnia kell, és nem először kell megemlítenem azt sem, hogy a megfelelő tudományos alap hiányzik ezen a területen, és azt is biztosítanunk kell, hogy az illegális kereskedelmet szankciókkal fogják sújtani. Köszönöm szépen, Spurék kolléga következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Minden évben nagyon nagy számú kettelésből tartott állatot szállítanak a tagállamok között, nagyon sokszor hosszú ideig, élelem és víz nélkül. Az állatok csempészete negatívan hat nem csak az állat jólétre, mert ez ugye természetes, de a közegészségügyre és a fogyasztóvédelemre is. Sokkal keményebb szakciókkal kell sújtani a csempészeket, határokon átnyúló együttműködést kell teremteni, és sokkal komolyabb állategészségügyi szabályokat, valamint jogérvényesítést is erősítenünk kell annak érdekében, hogy az állatokkal való kereskedelem megfelelőképpen folyjon. Sokkal szigorúbban kell érvényesíteni a kutyák és macskák nyilvántartásba vételéről szóló, valamint, szóló szabályokat, valamint a, a tenyésztők és a és az árulok, állatokkal kereskedők regisztrálását is. Az online kereskedelmet is oda, kereskedelemre is oda kell figyelnünk, hiszen az illegális kereskedelem 80%-a online folyik. Egyéb, és végül pedig tudato, tudatosság ösztönző kampányt kell folytatnunk, annak érdekében, hogy a fogyasztók csak olyan kis állatot vegyenek meg, amelyet felelős módon tenyésztettek és szállítottak. Ezen kívül a tagállamok sokkal több információt és kampányt kellene, hogy nyújtsanak annak érdekében, hogy tulajdonképpen a fogyasztók inkább örökbe fogadják az állatokat menhelyekről, hiszen hogyha minél több ember inkább örökbe fogad kutyát, macskát, vagy legalább jobban megnézi annak a tenyésztőnek a hátterét, ahonnan vásárol, akkor ez a probléma lassan meg is szűnne. Elnök, köszönöm szépen. A felszólalók nevé, sorában a Rinyú nevében most Hojszik kolléga kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony elnökség. Százezer kiskutyáról van szó, ez a becslés arra vonatkozóan, hogy például Szlovákiából évente hány kiskutyát exportálnak. Ez csak becslés, mert a nagy része illegális kereskedelem. Olyan kereskedelem, ami nem csak állatjóléti szempontból problémás, itt a kismacskákra, a kiskutyákra gondolok, hanem a szervezet bűnözéshez is kapcsolódik. Én magam személyesen tapasztaltam állatjogi mozgalmárként azt, hogy ugyanazok foglalkoznak kiskutyákkal, akik a fegyverkereskedelemmel vagy a kábítószerkereskedelemmel is. ez adóbevétel kiesést is jelent, illetve az emberi egészséget is negatívan érintheti. Van egy új jelenség, amely új, e, ez az online kereskedelem, ami még inkább európaivá teszi ezt a problémát. Ezért is van szükség arra, hogy az Európai Bizottság sokszorozza meg erőfeszítéseit, és adjon megfelelő útmutatást az azonosításra, regisztrálásra vonatkozóan határon átnyúló mozgásnál, a tagállamok pedig ténylegesen hajtsák végre és kényszerítsék ki a már hatályos e, állategészségügyi intézkedéseket, mert itt valójában egy válságról van szó, és fellépésre, tettekre van szükség, nem csak szavakra. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló Dreosztó kolléga az ID frakció nevében. Tessék, uram. Köszönöm, elnök eh, asszony, eh, biztos asszony. Az illegális eh, kutyakereskedelem a szervezet bűnözéshez tartozik, az emberegészségügyet és az állatjólétet is sérti csak Olaszországban 400 ezer kutyáról van szó, illetve kismacskáról, sok milliós euró bevétellel. A Friule Giuliai Veneciai rendőrség a közelmúltban iszonyú körülmények között szállított, állatszállítmányt állított meg, Kelet-Európából jöttek. Fontos tehát a kötelező azonosítás, illetve az a szankciós rendszer, amelyel elejét tudjuk venni a kiskutyák illegális kereskedelmének. Itt rendeletre gondolok, de még fontosabb a határon átnyúló vámügyi együttműködés az európai szervek között, hogy fellépjünk az e-, embertelen kereskedelem el ellen, hiszen ez eh, nem csak eh, az embereket érinti, hanem kis négylábú barátainkat is. Köszönöm szépen. Guerreiro eh, kolléga kapja meg a szót a zöldek nevében, tessék. Um Köszönöm szépen. Szerbiában egy francia budog nagyon kevésbe kerül, Franciaországban, Németországban több száz euróval többet ér, északi országokban ezer eurós tételeket, több ezer eurós tételeket tehet ki. Ezek az árkülönbségek a fekete piacon óriási nyomást teremtenek annak érdekében, hogy beinduljon az illegális kutyakereskedelem. És ez csak azért lehetséges, mert nincs nincsenek nyilvántartásba véve a legálisan működő tenyésztők. Ezeket a kisállatokat az Európai Unión keresztül kasul szállítják, jogalkotásra van szükség, azaz a tagállamoknak biztosítaniuk és garantálniuk kell azt, hogy minden kisállat, kutya és macska regisztrációjára kerül. Számunkra sem nem elképzelhetetlen az, hogy önmagában a, jogállami, a tagállami törvények elegendőek legyen, lennének. Köszönöm szépen, Házekamp kolléga következik. A házi állatok kereskedelme e, rejtettem folyik, minden nap olyan, sok száz olyan állat van, amelyet Európában csempésznek, illegálisan kereskednek vele, és rossz állatok, állapotban tartják, meg is ölik esetleg, és ö, rettenetes körülmények között fogatlan kutyákat látunk, agarakat ö, látunk, akik ö, akiket aztán kínoznak. Például Spanyolországban láttuk, hogy fára akasztva látunk kóborkutyákat. Kelet-Európában is azt látjuk, hogy a kóborkutyákat megmérgezik, vagy üveggel etetik meg. Nagyon sok helyen kínozzák, akár meg lövöldöznek ezekre a kutyákra, vagy, vagy másképpen kínozzák ezeket. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szaporító gyárakban ugyanilyen kínzásoknak vannak kitéve a kölykök. Meg kell, eh, el kell érnünk azt, hogy, ez, hogy a tenyésztett kutyákat és macskákat regisztrálják, hogy az ellenőrzés komolyabb legyen, a szankciók komolyan, komolyabbak vegyenek, és hogy ezt a eh, bűn, eh, bűnös ördögi kört végre megszüntessük. Köszönöm szépen a függetlenek nevében, Eleonora Évi kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Aki eh, kiskutyát vásárol, nyilván nem akarja a bűnözői köröket finanszírozni Európában, amely eh, kereskedelemnél csak a fegyver és a eh, kábítószer kereskedelem az a, a profitábilisabb. Ezeket a kiskutyákat korán elveszik az anyjuktól, nagyon sokan erről nem tudnak, akik vesznek állatokat, és látják ezeket az online hirdetéseket, amelyeket nem is ellenőriz senki. Ezt be kell fejezni. Egy kötelező azonosítási és regisztrációs rendszerre van szükség, amelyet európai szinten kell harmonizálni, és a nemzeti adatbázisokat össze kell kötni európai szinten annak érdekében, hogy a nyomon követhetőség biztosítva legyen. Emellett szankció szankciókra és ellenőrzésekre is van szükség. Nem csak a kereskedőket kell büntetni, hanem az egyéb bűntársakat is, beleértve az állatorvosokat. Köszönöm szépen, következő Arimon kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tanácsképviselője. Ki nem tud, ismeri azt az érzést, amikor egy a macskákkal és a kutyákkal jó kapcsolatba kerülünk. A kutyák és a macskák nem tudnak magukért felszólalni. Rengeteg illegális kereskedelem folyik, kutyákkal, macskákkal gyakran rettenetes körülmények között és minél olcsóbban próbálják ezt megtenni annak érdekében, hogy hatalmas hasznot húzzanak. Először is a tagállami ellenőrzést kell megerő, megerősíteni, ugye, ugye tagállami kompetencia, nem bizottsági kompetencia. Az állatvédelem erősítésére is szüksége van, és Európa szerte egy olyan adatbankrendszerre, ahol minden állat szerepel, valamint az internetes kereskedelmet kell szabályozni. Valójában már van egy olyan kezdeményezés, amely pontosan ezt teszi, talán ennek példája, példájára európai szinten is meg lehetne ezt tenni. Elnök, ti, Kiodáru kolléga következik, tessék. Președinte, extrem de Elnök asszony, nagyon fontos problémát tárgyalunk, ezt komolyan kell venni Én sürgősségi orvosként is nagyon jól tudom, hogy az életet kell védeni, attól függetlenül, hogy emberről vagy állatról van-e szó. Sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. Az Európai Parlamentnek oda kell hatnia azért, hogy az állatkínzás börtönbüntetéssel sújtsák, és inspirációként kell a jó példákat használni. Azon kívül a közös közegészségügyre is oda kell figyelni, hiszen rengeteg fertőző betegség ter, terjed ennek kapcsán, a koronavírus is ilyen. A szubszidiaritásnak meg kell felelni, de ugyanakkor európai szintű jogszabályokra is szükségünk van, szigorúan kell szankcionálnunk az illegális kereskedelmet, és európai intézkedéseket kell hoznunk az állatok védelmében. Elnök, köszönöm szépen, hajtam a kolléga a következő felszólaló. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, elnök asszony, biztos asszony, emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, kaptunk egy kis kutyát. A legjobb ajándék volt, amit életemben kaptam. Uh, és uh, sána, szánalmas és sajnálatos, hogy Európa szerte ilyen rettentes a helyzet. Olyan telepeken születnek kiskutyák, ahol nincsenek meg az alapvető átorvosi körülmények, a higiénikus követelmények, szerencsétlen állatok kivannak a szabadban, viharban, hóban, esőben. Nem lehet ezt megengedni hogyha, hogyha egy család örökbe fog egy kiskutyát, az bizony költségekkel és felelősséggel jár. Kutyák, macskák esetében is felelősséget jelent ez, meg kell szüntetni a visszaélést ezeknek a kis állatoknak a sorsával. Köszönöm szépen, Metz kollégája a szó. Köszönöm, elnök asszony. Több millió állatot állattal kereskednek eh, Európában évente illegálisan, eh, korán elválasztva az anyjuktól, egészségügyi ellátást nem kapva, eh, gyakran betegen adják el őket. Ez nem csak állategészségügyi kérdés, hanem közegészségügyi is, sőt fogyasztóvédelmi is. Ezek az állatok gyakran fertőző betegségben szenvednek, és azok, akik ilyen állatokat vesznek, gyakran szembesülnek utána nagyon komoly állategészségügyi kiadásokkal. Meg kell állítani ezt a kereskedelmet. Ennek érdekében azt kérjük a bizottságtól, hogy egy harmonizált regisztrációs rendszert hozzon létre, illetve tiltsa be az illegális online hirdetést, szisztematikusan azonosítani kell a kereskedőket, harmadik megoldásként pedig tartóztassák le a tagállamok az illegális állatkereskedőket fel kell lépni a bűnöző szervezetek ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Koméni Oliveres kolléga kapja meg a szót. Nos, a 2013-as rendelet a kisállatok nem kereskedelmi célú szállításáról szólt, és felismertük, hogy éppen ennek a rendelkezésnek a megsértésével kerül sor a digitális állatkereskedelemben ezekre a visszaélésekre, ami az egységes belső piacot is sérti. Sokkal jobban kell ezt a rendeletet végrehajtani fel kell lépni azon kereskedők, azon reklámozók, azon állatorvosok ellen, akik ezt az ideges kereskedelmet lehetővé teszik, és fel kell világosítani a polgárokat, hogy inkább adoptáljanak, fogadjanak őrökbe kisállatokat, és ne vásároljanak kisállatokat. Ne felejtsük el az, hogy az állatok jóléte nagyon komolyan összefügg az emberek jólétével. Eh, nagyon gyakran eh, nincs meg a megfelelő védőoltás azoknál a kisállatoknál, amelyeket eh, illegálisan szállítanak az államok között. Az a társadalom, amely az állatok jogával, joga védelmében is fölép, az nyilvánvalóan humánusabb társadalom. Köszönöm szépen, Glavák kolléga van, kapja meg a szót, tessék asszonyom. Köszönöm szépen. Elnök asszony, beslések szerint havi szinten az EU-s tagállamok között 46 ezer kutya kerül ö, adásvételre, nagy részük nem nyilvántartott, E, nincs e, beoltva, nincs dokumentuma, vagy hamis dokumentummal utazik, a származása ismeretlen, és nagy részük e, az értékesítés követően elpusztult. Tehát az illegális kereskedelem gyakorlatilag a legjobb üzlet a drogok és a fegyverek kereskedelme után. Ennek természetesen állatjóléti fogyasztóvédelmi és közegészségügyi következései van, következményei is vannak. Minden kutya és minden macska regisztrációja az első lépés, amivel ezt meg lehet akadályozni ez az egész Európai Unió szintjén. A tanács felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy föl kell mérnie, hogy új rendelet elfogadására van a lehetőség, és lenne szükség. Horvátországban létezik ilyen tagállami törvény E, egyértelműek az adatok, változtatnunk kell. Elnök, folytatjuk a spontán felszólalások e, e, programpontjával. Csak ketten kértek felszólalási lehetőséget, de hibáztam, tévedek, mondja az elnök. Elnézést kérek. Elnézést kérek. Adinolfi kolléganőt elfelejtettem, ő is szerepelt a felszólalók listáján. Elnézést kérek, kolléganő. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! a Lisszaboni Szerződés 13. cikke érző lénynek minősíti az állatokat, és így védelemben kell őket részesíteni. És mégis nagyon gyakran tárgyként kezelik őket, itt illegális kereskedelemről van szó, kiskutyákat kamionokba zsúfolnak és csomagtartókba, és tárgyként, csomagként hozzák be és árulják az, egy, az európai országokban. Ezzel pszichológiai és fizikai traumákat okoznak nekik. De szeretném felhívni a figyelmet, figyelmet a háziállatok szállítására is. Nagyon sok európai polgár négylábú kis barátját nem tudja eh, szállítani, különösen repülőgéppel, eh, hiszen nem az összes légitársaság fogadja a háziállatokat, és amelyek fogadják, azok is eh, korlátozzák méretüket, számokat, a többi a csomagtérbe megy, úgy szállítják őket, mint tárgyakat. Frissíteni kell a normákat, és kötelezni az összes légitársaságot arra, hogy fogadjanak háziállatokat, magukat, és azok biztonságosan utazhassanak. Utazhassanak, és nem pedig csomagként szállítassanak. Egyébként pedig fogadjanak örökbe, és ne vásároljanak. Köszönöm szépen, még egyszer elnézést kérek képviselő asszonytól, hogy nem figyeltem oda. A spontán felszólások körében csak kettő érkezett, mind a kettőt elfogadtam. Először Postpiszil kollégának adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony bevezetőjében elmondta, hogy a kisállatokkal folytatott illegális kereskedelem hat, tagállami hatáskörben tartozik. Ez nem egészen van így. Megpróbálunk a büntető jogszabályok egy szigorúbb változatát bevezetni, és nyilvánvaló, hogy a tagállamok önmagukban nem tudnak a helyzeten változatni, hiszen nemzetközi bűncselekményekről van szó, sok-sok ezer állat szenved ezek között a körülmények között. Különösen az bizottság, de minden európai intézmény elő kellene, hogy készítsen ellen, ez ellen különböző hatékony intézkedéseket, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy a bizottság is odafigyeljen erre a problémára mert a bevezetőben nem, ez nem volt megfelelő, és egyébként mert az adó kiesés és a bűncselekmények is fontos szerepet játszanak itt. Elnök Astrovicius kollégáé a szürtessék, uram. Elnök asszony, biztos asszony, Európa betiltotta régességen a rabszolgakereskedelmet, azonban a 21. században képtelenek vagyunk arra, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az kisállatok számára, a házi kedvencek számára. Európa vezető az új technológiák eh, kifejlesztése terén. Ennek ellenére, mintha nem lennénk képesek arra, az egy, hogy az egységes regisztrációs rendszert létrehozunk Európában. Büszkén beszélünk az eredményeinkről, a vívmányainkról, ugyanakkor nincs egységes adatbázisunk eh, lábú barátaink regisztrációjában. Annak ellenére, hogy ez a probléma közegészségügyi probléma Ráadásul ezzel a mulasztással az illegális kereskedelmet is bátorítjuk. Az Európai Bizottságnak azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy megerősítsük az állatjólétet, és lezárjuk ezt a fajta új, újkori rabszolgasságot. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében Kidész biztosnak adom meg a szót. Thank you, President Köszönöm, elnök asszony, szeretném megköszönni mindenkinek ezt a fontos vitát, mindenkit meghallgattam figyelmesen. Ne, engem nem kell meggyőzniük arról, hogy tegyünk többet. Nekem is van kis háziállatom, és én is odafigyelek arra, ami az elmúlt években történt az interneten, és teljes mértékben egyetértek önökkel abban, hogy amit ott látunk, az rendkívül szomorú és döbbenetes. Engem nem kell meggyőzniük arról, hogy többet kell tenni. Azt tudom megismételni, hogy az Európai Bizottság és én magam személy szerint elkötelezettek vagyunk abban, hogy az illegális kutya és macska kereskedelmet felszámoljuk én úgy gondolom, hogy az új állategészségügyi eh, jogszabály majd rendezi ezeket eh, a dolgokat, eh, hiszen szó esik benne kötelező regisztrációról a tenyésztők körében, és még ha nincs is meg az összes szükséges intézkedés, sokkal több intézkedés van ahhoz, hogy megakadályozhassák a tagállamok ezt a gyakorlatot. Ehhez persze a jogszabályokat kell betartani és betartatni, ami tudjuk nem történik meg. Minden érdekelt félnek van szerepe itt, útmutatásokat kell kidolgozni, nagyon egyetértek azzal, hogy a lakosság figyelmét is föl kell hívni erre a problémára. Az új hivatalos ellenőrzésekről szóló eh, rendelet eh, büntetéseket is eh, meghatároz, illetve fellép az online kereskedelem ügyében, és én azt gondolom, hogy együtt meg tudjuk ezt állítani, hiszen egy olyan veszélyről van szó, ami egyrészt veszélyezteti az egységes piacot, másrészt az állategészségügyi veszélyt is magában rejt. Én biztosként arra tettek ígéretet, hogy ezt még jobban fogjuk figyelemmel kísérni, nevezetesen azt, hogy az állategészségügyi szabályokat milyen módon tartják be, illetve ha nem eléggé, akkor mit tehetünk még. Köszönöm szépen, biztos asszony, és végül a tanács képviseletében ismét Prinyács miniszterasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Zárásképpen köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát a belső piac és a fogyasztó védelem területén, amely a kettelésből tartott állatok illegális kereskedelméről szól. Nagyon fontos probléma ez a tagállami hatóságokkal együttműködésben és a bizottsággal együttműködésben gondoskodnunk kell róla, hogy az ezzel kapcsolatos szabályokat érvényesítsük. Az állat jólétről nemrég elfogadott jogszabályok is remélhetőleg javulást hoznak majd a területen. Végül elmondanám, hogy az Európai Állatjóléti Platform keretében, illetve az e-commerce munkacsoportban folytatott munka elé is nagy várakozással nézünk. Elnök, köszönöm szépen, ezt a napi rendi pontot is lezárom. A B988 per 2000 20-as számú dokumentumot nyújtotta be ezzel kapcsolatban az ENVI. Holnap fogunk erről szavazni, holnap folytatjuk a vitát, és a holnapi napi rend megtalálható az Európai Parlament internetes oldalán. Mindenkinek szép estét és nyugodt jó éjszakát kívánok!